Good morning, everyone. Jó napot kívánok! Megnyitom az ülését. A, az ECON és az EMPLE közös tanácskozását. Úgy látom, hogy a napirend mindenkinek eh, tetszik és elfogadható. A trojkáról fogunk eh, beszélni, a trojka szerepe, beleértve a foglalkoztatás és szociális aspektusokat is. James Watson a Business Europe fő közgazdásza, és Veronika Conferas az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára vannak itt. Először megadom a két vendégnek a szót, Először Veronika Nilsson kap 7 percet, majd Watson úr szintén kap 7 percet. Igen, köszönöm elnök asszony. Ez egy közös meghallgatás az EMPL és az ECON részéről, ezt kell hangsúlyoznom még egyszer. Berez asszony ezért van itt, én pedig az ECON szakbizottságot képviselem. Most pedig megadom a szót Nilsson asszonynak 7 percre. Köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Mi az etuknál úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés, amit önök írnak, rendkívül fontos. Úgy gondoljuk, hogy a közös véleménye a két bizottságnak nagyon jól leírja azokat a problémákat, amelyek a trojka tevékenységét övezik, és talán arra is utalnak, hogy a trojka tevékenysége nem kompatibilis az EU joggal. Tudom, hogy önök már ezt alaposan megkutatták, és kérdőívet küldtek ki az Európai Bizottságnak, és máshova is mi magunk is és eh, görög, ciprusi, portugál és írországi eh, tagszervezeteinknek küldtünk ki kérdőívet, hogy össze tudjuk gyűjteni az ő véleményüket, a helyi szakszervezeti véleményt, és ezt megoszthassuk önökkel. Az ő véleményük alapján eh, egy jelentést készítettünk a trojka működéséről. Ennek példányai itt az asztalon megtalálhatóak, és azok, akiket érdekel a téma, kérem, hogy szerezzenek, vegyenek onnan egy példányt. A megszorító intézkedései a Troján, Trojkának rendkívül széles területet érintettek és sok helyen kritizálhatók, a megtervezése, illetve a sebessége e, is kritizálható, e, emellett a szociális párbeszédet nem vették figyelembe, a harmadik e, nem vették figyelembe az EU munkaerőpiaci szabályokat, illetve nagyon súlyosan megvágták a társadalombiztosítási, illetve szociális rendszereket. A mi szakszervezeti társszervezeteink azt jelentették, hogy noha meghívásokat adatokat meghívásokat kaptak különböző üléseken való részvételre. Noha Cipruson például csak kettőn vehettek részt, ott a munkáltatók sokkal több ülésre lettek meghívva. Ez a szociális párbeszéd, ez nem volt kielégítő, inkább formális megbeszélések voltak, ahova azért hívták csak meg a szakszervezeteket, mert muszáj volt meghívni a szakszervezeteket, de tényleges eredménye és értelme ezeknek nem nagyon volt. A szociális partnerek megpróbáltak felelős szerepet játszani, noha a helyzet rendkívül nehéz volt. E, amikor megállapodást e, sikerült elérni egyes országokban, a trojka azokat nem tartotta be. Portugáliában például e, a foglalkoztatásról és a versenyképességről 2012. januárjában megállapodás született, ezt azonban sútba vágták. Ez a kollektív szerződésekről tartalmazott komoly tételeket és rendelkezéseket, amelyeket a trojka nagyon komoly következményekkel felfüggesztett, illetve felülírt erre visszatérek majd később. Ugyanaz a helyzet, vagy hasonló helyzet Görögországban korábban a minimálbért egy általános nemzeti szintű kollektív megállapodást tartalmazta, ugyanakkor később a trojka nyomására a kormány 22%-kal csökkentette a minimálbért, sőt a fiatalok esetében 32%-kal csökkentették a minimálbért, és a szociális partnerek eh, jogát a minimálbér tárgyalások megkon eh, való részvételre szintén megszüntették. Eh, a kollektív szerződés kötések fórumai megszűntek szektorális ágazati szinten és egyéb szinteken is. A kollektív képviselet elvét immár nem követik a megállapodások, megállapodásokat kényszerítenek a munkavállalókra alacsonyabb feltételekkel, rosszabb feltételekkel. A görög közvetítő szervezet azt közölte velünk, hogy a kollektív szerződés kötések gyakorlatilag megszűntek, és az érvényben levő kollektív szerződések száma is jelentősen csökkent. Ugyanaz a helyzet Portugáliában, ott a kollektív megállapodások száma szintén komolyan csökkent, mégpedig a politikai fellépés következtében. Azt is látjuk, hogy a megállapodásokat nem hosszabbítják meg, szigorúbb feltételek mellett lehet csak meghosszabbítani őket, ha meghosszabbítják, illetve megpróbálják a szakszervezetektől eltávolítani a tárgyalást. Nem a szakszervezetek tárgyalnak a munkavállalók nevében, hanem az üzemi tanácsok és különböző e, egyéb e, munkás szervezetek. 116 szerződést hosszabbítottak meg 2012-ben, 2013-ban csak 9 szerződést hosszabbítottak meg, tehát a kollektív szerződés hatája alá tartó, tartozó munkavállalók száma drámaian csökkent. A magánszektorban a trojka érkezése előtt másfél millió munkavállalót fedtek le a kollektív szerződések, most csak 300 ezer e, munkavállalót fednek le a kollektív szerződések, tehát ez is mutatja, mennyire drámaiak voltak a változások. Emellett e, szeretnék rámutatni a gazdasági és társadalmi következményekre, mert az eredmények e, katasztrofálisak. Önök is tudják, hogy 25%-ot meghaladó a munkanélküliség Görögországban, Törökorsz, ö, ö, Portugáliában, ö, pedig 800 ezer munkahely veszett el 2008 óta. Látjuk azt is, hogy gyorsul az eladósodottság. Portugáliában 94%-ról 2010-ben 127%-ra nőtt, Görögországban 176% a GDP arányos adós, eladósodottság. Látjuk, hogy csökkennek a bérek, a jövedelmek. Görögországban 17% volt ez. Látjuk azt, hogy a szociális kiadásokat és támogatásokat, valamint az az egészségügyi eh, kiadásokat is csökkentették ezekben az országokban. Tényleg eh, eh, szörnyű olvasmány ezeket az adatokat látni. Látjuk azt is, hogy az emberek ennek folytán bizalmukat vesztették a kormányokban, illetve demokráciába vetett bizalmuk is csökkent. Emellett szeretném aláhúzni azt is, hogy noha a trojka nem rendelkezik semmilyen jogilag szabályozott jogállással, a bizottságot és az EKB-t a szerződések kötik, a trojka nem írhatja felül a bizottságnak és az EKB-nek az ilyen szerepeit. Az EU-nak nincsen kompetenciája bérügyekben, emellett a szociális partnerek tiszteletben tartása és az ő autonómiájuk tiszteletben tartása jogszabályban van lefektetve. Ennek ellenére olyan intézkedéseket járultak hozzá, amelyek alássák a kollektív szerződéseket, beleszólnak a bérmegállapodásokba. Teljesen nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság már nem a szerződés ő tűreként lép fel. Egyes megállapodások az Európai Szociális Kartát, az ILO kartát is alásták, emellett az Európa Tanács is rámutatott arra, hogy az Európai Szociális Kartának egyes görögországi rendelkezések nem felelnek meg, emellett a társadalombiztosításhoz való jogot is megsérti a görög kormány, mert drámaian csökkentette a TB kifizetéseket. Tehát az Európai Parlamentnek jogilag kell fellépnie szerintünk a, parla a bizottság és az Európai Központi Bank ellen. Önök privilegizált szereplői az európai jogrendszernek, önök könnyen indíthatnak keresetet az Európai Bíróság előtt. Tudom, hogy elfogyott az időm, éppen ezért nem fogok most további részleteket és javaslatokat letenni tenni az önök asztalára. Mindössze annyit mondanék el, hogy remélem, hogy ez a tényfeltáró jelentés mindössze az első lépés lesz, és önök intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy mindez, ami itt történt, ebben a négy országban soha többé ne történhessen meg máshol. Köszönöm. Köszönjük, Nilsson asszony. Most pedig megadom a szót Watson úrnak, aki a Business Europe-nak a fő közgazdásza. And thank you for inviting Business Europe to participate in this. Köszönöm szépen, hogy meghívták a Business Europe-ot, és hogy elmondhatom azt, hogy mit is gondolunk a Trojka által irányított országokban a gazdasági helyzetről. Úgy gondolom, hogy itt a program országokban a helyi társszervezeteink is részt vettek ebben a, ennek a munkának a kidolgozásában, úgy Portugáliában, mint máshol, az illó ill, helyi szervezetei, illetve a gyáriparosok szervezetei az érintett országokban. Először engedjék meg, hogy általános megjegyzéseket tegyek, és aztán majd az általános stratégiáról és a konkrét program megvalósításról szeretnék szólni. és aztán majd jön a kormányzással kapcsolatos megjegyzések sora. Nézzük azt, hogy hogyan is néz ki a Business Europe szerint ez a helyzet. Mi örülünk a programoknak, a program országokban, amelyeket a Trojka készített elő. Az igaz, hogy természetesen ezekben az országokban nagyon nehéz a helyzet, igen, nagy kihívásokat jelent a társadalom számára, főként a munkanélküliség és azon belül a fiatalokra vonatkozó munkanélküliség igen nagy aggodalomra adnak okot. De emellett mi úgy gondoljuk, hogy ezeket a nehéz döntéseket meg kellett hozni, egyszerűen nem volt erre más lehetőség, ezeket csak halogatták már hosszú idő óta, és szükség volt a kiigazotásokra. Ugye itt nagyon kemény feltételeket kapcsoltak a kölcsönökhöz, ezt ne felejtsük el. Arra is emlékezzünk, hogy egy olyan helyzetben lépett közbe a trojka, amikor a legtöbb kölcsönző már nem volt hajlandó hitelt nyújtani ezeknek az országoknak, hiszen túl kockázatosnak ígérték, ítélték őket, és nem volt piac ezeken az országokban. Tehát igazából a pénzügyi helyzet annyira nehéz volt, hogy sok euró ország, vagy euró régióbeli országra kiterjedhetett volna áttételel, hogy úgy mondjam, ez a helyzet. Most ezzel együtt is világos az, hogy a trojka beavatkozásai nem voltak problémamentesek, és nagyon nehéz helyzetben kellett sok helyen tevékenykednie, és főként a szociális következmények igen kemények voltak ezekben az országokban. Természetesen nem lehet még pontosan látni azt, hogy milyen hatása volt a kiigazító intézkedéseknek a reálgazdaságra, de azt is tudni kell, hogy ezeknek a reformoknak, amelyeket bevezettek, közép és hosszú távon lesz igazán hatása, de azért már most is látszik az, hogy például a deficit az már csökkenőben van, főként Görögországban, és 2013-ban már valószínűleg pozitívumot fog mutatni a GDP is. Aztán itt az egy egységre eső munkaerőköltségek is csökkentek, a mínusz 10%-os arány egy kismértékű ugyan, de pozitív arányba fordult át három év alatt Portugáliában, tehát 2010-ről 2013-ra. Nagyon hasonló a helyzet Görögországban is a folyó fizetési mérleg tekintetében. Azután azt is látjuk, hogy ezekben az országban kezd, ezek az országok kezdenek visszaállni a növekedési pályára, a kötvénypiacok is éledeznek, főként Portugáliában, és sokkal alacsonyabb szinten tudnak most már kölcsönhöz jutni ezek az országok, főként Portugáliára gondolok. Görögország, Ciprus, Portugália esetében 2014-ben már egy kismértékű növekedést tapasztalhatunk majd nagy valószínűséggel, de természetesen nagyon magas maradt, túl magas maradt továbbra is a munkanélküliségi ráta, bár stabilizálódik, de sajnos egy túl magas szinten. Ami a trojka általános céljait illeti. Nos, hát ezzel talán egyet érthetünk az előttem felszólalókkal, illetve az utánam felszólalókkal is, illetve a tag szervezeteink is úgy gondolják, hogy fontos a fiskális konszolidáció, és természetesen ezt strukturális reformokkal kell kiegészíteni, a hol, hosszú távú produktivitás termelékenység növekedésével együtt, főként az infrastruktúrális beruházásokra tekintettel. Mm, vannak problémák azért. Ez főként a programok bevezetésével, megvalósításával kapcsolatosak, ugyanis ezek nem mindig voltak kiegyensúlyozottak. Sokszor bizonyos elemek talán egy kicsit túl nagy hangsúlyt kaptak, és más elemek a programon belül kevésbé voltak hangsúlyosak. Például Görögországban túl magas, vagy túl nagy hangsúlyt fektettek az adóemelésre, és ugyanakkor például az állami kiadások, vagy a gazdasági légkör javítására túl kevés figyelem maradt. Ez persze nagyon nagy politikai problémákhoz és feszültségekhez is vezet Görögország, vezetett Görögországban, tehát itt további strukturális reformokra van szükség. Portugália esetében azt hiszem, hogy a, por, a trojka épp úgy, mint a mi tagszervezeteink már egy rövidebb távon is várták a javulást, ez sajnos nem történt meg. De talán az is volt a probléma hátterében, hogy nem elég gyorsan lépett a trojka sem, és ebből az adódott, hogy aztán a program maga sem hozta meg a hozzáfűzött reményeket. Aztán inkonzisztensnek tűnt a hitelezési szint, a hit, hitelezési piac túlságosan beszűkült, ez volt a fő probléma Portugáliában azután azok a reformok, amelyek a reálgazdaságban tapasztalhatóak, jó irányba mutatnak, a közféra csökkentése, a közférában a bérből élők fizetésére költött pénzek szintén csökkennek, és mindennek jó hatása van a reálgazdaságra is. Cipruson a bankrendszert kellett átalakítani. A Business Europe általában támogatja azokat az eszközöket, amelyek az újratőkésítést irányozzák elő, tehát hogy ne a, az adófizetők pénzéből finanszírozzuk a bankok kisegítését. Ami a bankszektorra mm, vonatkozik, Cipruson nagyon drámai helyzet alakult ki, hiszen ott a készpénz hiányzott igen erős mértékben. Ami pedig Írországot illeti, ennek itt is a reálgazdasággal kapcsolatos problémákra hívnám fel a figyelmet, de ott viszont a fiskális konszolidáció megtörtént, és ennek már láthatók a hatásai a reálgazdaságban is. Nézzük most egy kicsit a kormányzási, a governance kérdéseket. A trojka tulajdonképpen egy ideiglenes megoldást kínált a válság legkeményebb időszakában, és ebben az értelemben, amennyiben további beavatkozásra lesz szükség, a továbbiakban is meg fog ezt tenni, de lesznek problémák ezzel. És Európában, hogyha kialakul egy hasonló helyzet, akkor ezekből a példákból tanulhatunk néhány éven belül valószínűs, minden valószínűség szerint a trojka programok le fognak zárulni, és akkor majd jobban látjuk a helyzetet, ki tudjuk elemezni ezeknek a hatását. Ami az átláthatóságot illeti, hát talán érthető az, hogy kevés volt az átláthatóság a kormányok, illetve a trojka közötti tárgyalásokban. Persze ez nagy kihívás jelent, ezt meg lehet vizsgálni, de miután nincs több időm, megpróbálom összefoglalni a mondani valómat. Tehát még arra szerettem volna utalni, amire az előttem felszólaló is utalt, hogy az üzleti légkör, a szociali, szociális partnerek és az üzleti partnerek közötti kapcsolat tulajdonképpen nagyon érzelmi irányba ment el, és ezért nem volt túl sikeres ebből a szempontból. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Watson úr, és akkor most kezdjük el a vitát. Az első rész eh, formátuma, még mielőtt ugye Beres asszonynak megadnánk a szót, eh, úgy fog kinézni, hogy mindenkit három percben hallgatunk meg. Először a néppárt eh, képviselője kap szót, aztán a Liam Jog úr a szocialistáktól, és négy és fél percben a Amplő Bizottság részéről Alejandro Szergász következik. Karas úr, ő az Európai Néppárt előadója. Az ő nevében jó magam fogok felszólalni, ugyanis Karas úr ma nem tudott eljönni. Először is szeretnék elnézést kérni Karas úr nevében, ő ugyanis ma nem tudott eljönni az ülésünkre, de az ő nevében majd én szólok hozzá a vitában. Az első észrevétel az volna, hogy Karasz úr hangsúlyozta a véleménytervezetben, hogy a szociális partnereket jobban vonjuk be. Karasz úr szeretné azt tudni, hogy a nemzeti kormányok milyen mértékben konzultáljanak a szociális partnerekkel, még eh, mielőtt a trojka, illetve a nemzeti kormányok véglegesítik a programot. A második kérdése pedig az, hogy ez egyébként kapcsolódik a nemzeti szociális párbeszédhez ez a kérdés. Köszönöm szépen. Ezek lennének a kérdések, amelyeket a néppárt raportőre Kárász úr szeretett volna feltenni, most pedig három percben Liam Nyok úrnak adnám meg a szót. Ő a szocialista frakció jelentéstevője. Merci, Pablo. Köszönöm, Pablo. Sajnálom, hogy nincs itt Karasz úr. Reméltem, hogy ennek úgymond anyagi okai vannak, mert szerette volna, hogyha öm, átmegy, a, tehát hogyha mai napon meg tudjuk vitatni az ő jelentését, remélem, hogy nem a szociális ügyektől akarja magát távol tartani. Nézzük, hogy mivel is kezdem. Kezdjük a szakszervezetek kérdésével. Nos hát legelőször is önökkel nem ért egyet a munkadók szervezete, mi szerint a trojka programok alatt lévő országokban a szociális rendszereket meg kell reformálni. Második kérdés. Nagyon sokan azt mondják, hogy ezekben az országban igazából versenyképességi probléma van. Önök ezzel egyetértenek-e, osztják-e ezt a véleményt, vagy sem? Vajon a trojka által lefestett munkaügyi reformokra szükség van-e, és a munka valóban a munkaerő túl drága-e ezekben az országokban. És végül ismernek-e olyan jelentéseket, olyan leírásokat, amelyek, a, amelyek összhangba hozzák a társadalmi különbségeket a növekedéssel, a gazdasági növekedéssel, és hogy a kettő között milyen összefüggés van. Nos, hát úgy tűnik, hogy itt most, a mai napon önök nem értetnek egyet, talán a szakszervezetekkel pedig fontos lenne az ő véleményüket is hallani, tehát most ezeket a kérdéseket, talán kicsit kényelmetlen kérdéseket tettem fel, mm, kicsit a szakszervezetek nevében, de bennem is felmerülnek személyesen ezek a kérdések. Hogyha egy OECD jelentést nézünk a munkaerőpiacról, akkor igazából nincsen szerintük összefüggés a különböző országok gazdasági teljesítménye, illetve a szociális jogok között. És önök azt mondják, hogy erre szükség van, és munkajogi reformra van szükség ezekben az országokban. Hogy, mivel magyarázzák ezt? Miért van önök szerint erre szükség? Második kérdés, a munka költségeire, vagy munkaerő költségeire vonatkozik. Én amikor egyetemre jártam, már pedig ezzel kapcsolatban írtam a szakdolgozatomat is. Nagyon nagy a, a, a tehát nincsen egyetértés a gazdasági elemzők szerint ebben a kérdésben. Nem tudom, hogy önök milyen tanulmányokat alkalmaznak azon reformok képen, amelyeket javasolnak. És végül a harmadik kérdésem, a büdzsé multiplikátorra vonatkozik. Önök, mint munkaadói szervezetek, hogyan gondolják azt, hogy eh, hogyan működik ez a multiplikátor, ahogyan azt eh, az IMF is mondja, ők azt, ők azt mondják, hogy ez most 1,5 százalékos, vagy annál magasabb. Önök ezt hogyan gondolják, és az önök véleménye szerint ennek milyen hatása van a gazdaságra, illetve a közkiadások csökkentésére? Köszönöm szépen, Liam. A foglalkoztatási szakbizottság nevében pedig az előadó kap szót négy és fél percben. Szerkász úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, az Ekon szakbizottság kollégái és a vita résztvevőihez is, a hallgatósághoz is szólnék. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, szeretném megköszönni a jelenlétüket itt. Ez egy nagyon hasznos lehetőség lehet, egy hasznos alkalom lehet ahhoz, hogy rávilágítsunk erre a problémára, ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy feledésbe merül, homály fedi el ezt a problémát. Beszélünk ugye a makrogazdasági kérdésekről, a pénzügyi kérdésekről, de gyakran megfeledkezünk arról, hogy Európa az nem egy bankárklub vagy egy pénzügyi vállalkozás, hanem egy olyan vállalkozás gyakorlatilag, amely a szerződés szerint is az állampolgárokat szolgálja. Erről pedig nem szabad megfeledkeznünk, és a foglalkoztatási szakbizottság ezt így látja. A programok az említett négy országban hogyan hatottak az állampolgárok mindennapjaira, az egészségügyi ellátásukra, a gyermekeik oktatására, a nyugdíjak helyzetére. Mi történt az elmúlt években? Ebben az értelemben a Foglalkoztatási Szakbizottság egy saját kezdeményezésű jelentést készít, ezt már elkezdtük, a tervezetet jó magam elkészítettem, 254 módosító készült, és a nyilvánosság bevonásával vitázunk. Rengeteg dokumentumot kaptunk tanulmányi központoktól, egyetemektől, az Európai Parlament is nagyon részletes, alapos tanulmányokat készített a Trojka munkájának következményeiről, és úgy gondolom, hogy ez rendkívül gazdagítja az ismereteinket. Tehát ez az elemzés milyen szántó volt és nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg alapvető kérdésekről a jövőre nézve. Ebben az értelemben alapvetően három kérdést szeretnénk megvizsgálni. Tanulmányoznánk azt, hogy a három szociális cél, amely a 2020-as stratégiában szerepel, ezekre hogyan hatott a trojka, közelebb jutottunk a célokhoz, vagy nehezebbé vált az Európai Unió nagy stratégiai céljának megvalósítása azt nevezetesen az, hogy a globalizáció versenyét megnyerjük, és el kell gondolkoznunk mindezen kérdéseken, mert úgy gondoljuk, hogy az utóbbi időben túlzottan rövid, távúan, rövid távon szemléltük a kérdéseket. Az európai szociális modellt akarjuk megvalósítani, és ennek van egy nemzetközi vetülete. A szerződéseink, valamint a nemzetközi szerződések tiszteletben tartása, úgy tűnik, hogy ezek olyan határok, amelyeket semmiképpen sem szabad túl lépni. Nem szabad a megszorítások nevében az alapvető jogokat megszegnünk, olyan kérdéseket sem, amelyeket az Európai Unió tagállamai népszavazás során hagytak jóvá. Kérdés tehát, hogy a szerződéseket tiszteletben tartottuk, vagy sem. Azon szerződéseket, ugye az Európai Szociális Kartát, vagy a a nemzetközi munkaügyi szervezet okmányait. Ezeket tisztelben tartottuk, vagy sem? A 27 es a 102-es, vagy az egyesülési joghoz tartozó alapokmányt, ezeket tisztelben tartottuk, vagy sem. Tehát a közvéleményt mindenről tájékoztatnunk kell. Végezetül pedig nagyon fontos számukra az is, hogy a jövőre nézve ajánlásokat fogalmazzunk meg, és itt egy alapvető bírálat kell, hogy ezen végig vonuljon, ugyanazt a Business Europe is mondta, igazoljuk mindazt, ami történt, mert ha minden rendben zajlott, akkor úgy tűnik, hogy a jövőben is ilyen programokat hajthatunk majd végre. Ha nincs alternatíva, akkor mi, a, mi az értelme ennek az egész politikának? Mi szeretnénk mindenképpen a jövőről is beszélni, és végezetül szeretnénk egy kérdést feltenni. A szakszervezetek esetében nem hallottam, hogy beszéltek volna a közszolgáltatásokról, hiszen önöknek nagyon hosszú tapasztalatuk van e tekintetben. Mi történik az oktatással, az egészségügyjel? A szakszervezeti tagok mit mondtak arról, hogy a programok hogyan hatottak ezen szolgáltatásokra, meg hogy fontosak a polgárok számára? És a hárompárti szociális párbeszéd keretében konzultáltak önökkel? részt vettek különböző vitákban, a biztosítástülettel, rénbiztossal, a trojkával, az euróövezeti csoporttal, vagy az ECOFIN-nel volt olyan valaki, aki önökhöz fordult, ugye a Business Europe-hoz is intézném ezt a kérdést, ami pedig a Business Europe-ot illeti, szeretném megadni önöknek a lehetőséget, hogy a válaszukban kitérjenek két-három olyan dologra, amiről nem hallottam eddig mennyire szűntek meg, milyen mértékben szűntek meg vállalkozások Európában. Ugye láthattuk Spanyolország, Portugália vagy Görögország esetében, a vállalati hálónak egy nagy része tönkrement, és több százezer kis és középvállalkozás szűnt meg. Még van 30 másodpercem, ha jól tudom. Nem, nem, túllépte pont 30 másodpercen, nem baj. Akkor az utolsó kérdésem az lenne, hogy a humántőkével mi lesz az Európai Unió jövője szempontjából. Azt hittem, hogy 5,5 percem van elnézést kérek. Ez lenne, ezek lennek a kérdéseim. Remélem utána majd még kapok eh, szót, hogy összefoglaljam mindezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szerkász úr. Most pedig Nilsson asszonynak adom meg a szót, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre négy percben. Thank you. And um, thank you for the... Köszönöm, és köszönöm a kérdéseket is. Egyik másik elég bonyolult. Kösz úr Kárász úr kérdésével kezdeném, aki nincs itt köztünk. Nem tudok egyértelmű választ adni a kérdésére, de azt elmondhatom, hogy azért a minimum az, hogy a szociális partnerek megállapodásait be kell tartani. Portugáliában ez nem történt meg. Ez kell, hogy a kiinduló pont legyen, hogy a szociális partnerek meg tudnak állapodni a problémák kezelésében, Noha nagyon bonyolult a probléma és nagyon nehéz a helyzet, akkor azért elvárható, hogy ezt a megállapodást ne írja felül a trojka és a kormány. Nagyjából ennyit tudok mondani, illetve annyit tennék még hozzá, hogy eh, sokat eh, hibáztatták egymást is, eh, mert a Trojka azt mondta, hogy mi csak javasoltunk, a kormány csinálta, miközben a kormány azt mondja, hogy a Trojka nyomás alá helyezett bennünket, és nem volt más választásunk. Tehát egymást hibáztatják, amit azért érdemes észben tartani. Ami a versenyképességet illeti, fontos elmondani azt, hogy ez egy bankválságként indult, nem pedig versenyképességi válság, amit most gondolnának sokan meghallgatva az itt elhangzottakat. Az EMU nem egy tökéletes képződmény, nem lehet leértékelni a valutákat például. A kormányok éppen ezért belső leértékeléshez folyamodnak, ez elég egyértelmű. Nem versenyképességi a probléma, nem azt mondom, hogy ezek az országok tökéletesek voltak a válság előtt, és nincs is ilyen, hogy tökéletes ország eh, és tökéletes gazdaság, de azt fontos észben tartani, hogy ez egy bankválságként kezdődött, amiből aztán államadóságválság lett. És hogyha a számokat megnézzük, akkor az egyértelmű, hogy a trojka politikája megbukott, a versenyképesség nem növekedett ebben az országban, e, a szegénység növekedett, a munkanélküliség növekedett, és a bérek pedig csökkentek 17%-kal Görögországban. E, legfőjebb ez növelte a versenyképességet. Ha a kormányok úgy érzik, hogy olyan e, intézkedésekre van szükség, amelyekkel a munkaerő költsége csökkentethető, akkor nem a béreket kell csökkenteni, hanem esetleg a bérekre rakódó adókat is lehetne. Tehát én amikor azt mondják, hogy ezek az országok többet fogyasztottak, mint amit megtermeltek, én ezt azért megkérdőjelezném. Miért van az, hogy a kudarcban nem osztozik mindenki. Úgy tűnik, hogy a munkavállalók viselik a terheket, akik aztán végképp nem felelnek ezért a válságért. Ezt megint csak érdemes aláhúzni. Szárkasz úr, nem vagyok benne biztos, hogy megértettem jól a kérdését. E, nem nagyon volt dialógus a bizottsággal, ha erre kérdezett rá, illetve megkérdőjelezhető az is, hogy noha a bizottság szerepel a trojkában, azért az kérdés, hogy a bizottság hogyan alakítja ki a közös álláspontját. A bizottság képviselői tényleg a bizottságot képviselik, vagy pedig azokat az országokat, ahonnan jöttek, és legfeljebb a bizottság nevében lépnek fel. Lehet, hogy ön egyébként többet tud erről, mert ön írt a témába vágó véleményeket. A dolog lényege az átláthatóság hiánya, és itt várjuk el az Európai Bizottság fellépését, valamint az Európai Parlament, és és majd esetleg folytatom, ha kapok még kérdést. Köszönjük, Nilsson asszony! Ön betartotta a négy percet, Watson úr következik. Köszönöm, elnök úr. Karasz úr rákérdezett a szociális partnerek részvételére. Eh, én eh, erről már beszéltem, kitértem. Eh, azt gondolom, hogy hatékonyabb lehetett volna a szociális partnerek részvétele, azzal, hogy az objekt, a célkitűzések világosabbak, illetve a nyomonkövetés világosabb, és hogy a szociál, szociális partnerek nyomon követhették volna a trojka tevékenységének következményeit. Aztán ebből ered egy sor más kérdés a munkaerőpiacra vonatkozóan. Nem fogok eh, abba belemenni, hogy ez most versenyképességi válság vagy bankválság volt-e, de az biztos, hogy eh, az egységnyi munkaerő díja, eh, költsége az egy sor tagállamban, és itt most munkaerő, és itt most munkaerőköltségekről van szó, látjuk, hogy hogyan alakult a válság előtt. Nyilván Veronika azt mondja, hogy nem tökéletes egy monetáris unió. Amikor valaki belép a monetáris unióba, akkor onnantól kezdve nem tudja leértékelni a valutáját, és innentől kezdve a bérnövekedés, illetve az egységnyi munkaerő költsége az az fontos tétele, különös tekintettel a termelékenységre. Az pedig tény, hogy a válság előtt azok az országok, ahol leginkább nőtek a munkaerő költségei, később azok szenvedték el a legnagyobb munkanélküliséget. Ez is azt mutatja, hogy erre oda kell figyelnünk, fenntartható szintre kell szökkenteni, csökkenteni. Nem minden programországban, de egyes programországokban mindenképpen a munkaerő költségét, és ennek következtében, ahogy ezt már az előzetes előadásomban is mondtam, látható bizonyos, bizonyos versenyképességi előny, illetve versenyképességi javulás. A költségvetési multiplikátorokba nem mennék most bele, ez legyen a szakértők szerepe, egy negatív, rövidtávú hatása van a pénzügyi konszolidációnak, de hosszú távon kifizetődik az, hogyha az államháztartás államháztartást katyába rázzák. Aztán van egy, volt még egy sor kérdés itt a végén. Én nem azt mondtam, hogy a trojkának mindenben igaza van, és azt sem mondtam, hogy most minden rendben van. Sőt, kifejezetten azt mondtam, hogy noha a programok Eh, jól vannak megírva, ami a stratégiát illeti, a belső egyensúlyai az egyes elemeknek, illetve a végrehajtás az valóban problémás volt. Eh, nos, ami az Európa 2020-as programot illeti, én azt gondolom, hogy jobban állunk, mint korábban álltunk ebben a vonatkozásban. Eh, nyilván a válság erősen visszavetett bennünket E, rövidtávú növekedés e, vonatkozásában, és nyilvánvalóan káros a magas munkanélküliség, de ugyanakkor arra is érdemes e, és nem csak 2020 vonatkozásában, hanem még hosszabb távon is arra gondolni, hogy a strukturális reformok hozhatják meg a fenntartható növekedést a program alá tartozó országokban és más tagállamokban is, munkaerőpiacokon. Spanyolországban is hajtottak végre munkaerőpiaci reformokat. Én úgy gondolom, hogy ezek a reformok majd hasznára válnak az érintett tagállamnak és Európának is hosszú távú növekedés és munkavállalás szempontjából köszönöm, most pedig megadom a szót az ECON elnökének, Pervas Bereszasz. Köszönöm szépen. Most az árnyékjelentéstevőket hallhattuk, illetve hogy fogjuk hallani. Következik az M plusz szakbizottságból Virginia Bastos a néppárt részéről, akit viszont Fernández úr fog helyettesíteni. Őni a szó másfél percre. Merci. Senyor President, Elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, elhangzott, hogy Rezsina Bástos kollégám, aki a foglalkoztatási szakbizottság is tevé, nem tudott eljönni, és arra kért meg, hogy a nevében ismertessem álláspontját, és most ezt fogom megtenni. Görögország, Portugália, Ciprus és Spanyolország helyzete romlott a gazdasági válság következtében, és erre sürgős választ kellett adni. A kigazítási programok nélkül még súlyosabbak lettek volna a válság következményei, és ezek még több költséget jelentettek volna az EU egészére nézve. Meg kell jegyezni, és el kell ismerni, hogy a programok, a kiigazítási programok és ezek intézkedéseinek végrehajtása közvetett és közvetlen módon hatottak a foglalkoztatás szintjére és az állampolgárok életszínvonalára. A múlt héten Davosban az Európai Központi Bank elnöke Mario Draghi azt mondta, hogy az európai gazdaság már a fellendülés jeleit mutatja, a piacok kezdenek stabilizálódni, és egyes tagállamok már sikerrel kezdték végrehajtani ezen programokat, mint Spanyolország és Írország a növekedés, még nem fenntartható hosszú távon, ha nem hajtunk végre strukturális reformokat is, és a kimentett országok voltak azok, amelyek legtöbb reformot hajtottak végre a munkaerőpiacon, és így a jó úton haladnak a gazdasági fellendülés felé. Azt szeretném tudni a szociális partnerektől, hogy egyetértenek-e az Európai Központi Bank elnökének megállapításaival, és melyek azok az intézkedések, amelyek szerintük a legsürgősebbek annak érdekében, hogy dinamikusabbá tegyük a munkaerőpiacot, és elősegítsük a munkahelyek teremtését, és melyek azok a reformok, amelyek a költségvetési konszolidációt elősegítik a tagállamokban, és amelyek ezzel egyidejűleg egy olyan gazdasági növekedést tesznek lehetővé, amely az európai igazságosságot és a szociális modellt is tisztelben tartják. Kedves kollégák! Hogyha nem akarják, hogy szavukba vágják, akkor rögtön a kérdésekre próbáljanak rátérni. Követ, nincsenek itt a liberális kollégák, úgyhogy következik a zöldek frakciója. Meg is adom a szót az Ekon szakbizottság nevében Filip Lambertsnek. Köszönöm szépen talán mm, angolul fogok inkább beszélni. A Business Europe-hoz szeretnék szólni. A, azt hiszem, hogy 5%-ot továbbra is önök fizetnek a bankok számára. Ezt gondolom, hogy továbbra is igaz, de a trojkán belül ö, megjelent célokkal önök teljes mértékben egyetértenek, tehát minden bizonyal örülnek ennek. A kérdésem a következő lenne, itt a terhek megosztásával kapcsolatban problémát láttak önök, Írország és Spanyolország esetében, de Görögország esetében is, amennyiben egyes emberek teljesen felelőtlenül akartak hitehez jutni, akkor azért azt is jelenti, hogy az önök tagszervezetei ezeknek az embereknek adtak is pénzt, tehát ez épp annyira öm, kevéssé felelős volt. Tehát akkor ebben az értelemben önök a spanyol, a görög buborék problémának, a kialakulásnak a részét képezik, a görög egyensúly problémáknak is önök állnak valahol a hátterében. Tehát kérem, hogy ezt próbálják meg megmagyarázni, mert önök igazából teljesen hiteltelenek a szememben ebből a szempontból. Nilsson asszonyhoz a következő kérdésem lenne. Mit gondol, hogyan lehet ő szerinte kilábalni a válságból, hogyan lehet újra növekedési pályára állítani az európai gazdaságot, és miután úgy tűnik, hogy most egyre nagyobb a hangsúly az Európai Unió szociális aspektusain, legalábbis a bizottság szerint, akkor a two-pack, a six-pack ebben milyen szerephez jut, tehát hogyan lehet kiegyensúlyozottabbá tenni a helyzetet. És aztán itt volt ugye a hárompárti a szociális csúcs találkozó, nem úgy tűnik, mintha Európa kint lenne, kilábalt volna már a válságból. Nem értek egyet egyébként a Business europe ebben, de ez talán nem lepi meg önöket. Köszönöm. A zöldek nevében Cornelissen asszony nevében Sven Gigold következik. Hát először is azt szeretném megkérdezni az ájtuktól, hogy mik az, ők, mik az ő ajánlásaik. Ugyanis őnek nem volt ideje arra, hogy ezeket elmagyarázza. Kérem, hogy egy kicsit ezt fejtse ki. Van egy kérdésem a Business Europe felé is. Nagyon meglepett valami az ITUC-től azt hallhattuk, hogy voltak jogsértések. A másik oldalon pedig a Business Europe részéről önök nem mondták azt, hogy itt jogsértések lettek volna. Nos, hát akkor ezzel kapcsolatban mit tud elmondani ön? ugyanis én azt hiszem, hogy itt egy belső leértékelése valóban szükség volt, ezt én is elismerem, és ezt nagyon nehéz megvalósítani. De a másik oldalon nem lehet a jogot megsérteni, és a jogsértést nem lehet később a, kimagyarázni, úgymond, ez ugyanis a demokrácia ellenében hat, és ez nem tisztességes. Éppen ezért nagyon meglep az, hogy önök nem foglalkoztak ezzel a problémával. Kérem, hogy ezt fejtse ki. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Megadom a szót. A GUE nevében Inisztubár asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdésem a Business Europe-hoz eh, szól. Szeretném megkérdezni, hogy eh, a növekvő egyenlőtlenségekkel kapcsolatos számokat meg tudja erősíteni. A dokumentumban adatokat közölnek arról, hogy a bérek értéke csökken, például hazámban ez bekövetkezett, és azt állítják, hogy a leg font, a fő millió, milliómosok jövedelm ugyanakkor növekedett. Ez ugye egy olyan időszakban történik, amikor mindenki komoly áldozatokat kénytele vállalni, ha jól értettem, a trojka miatt. A második kérdésem a KKV-kra vonatkozik hazámban, Portugáliában. Azt láthatjuk, hogy kétségbe vannak esve a kis és középvállalkozók, azért mert kénytelenek bezárni vállalkozásaikat. Ezeket képviselték, amikor azt állították, hogy ugye a trojka intézkedései a vállalkozásokat, vállalkozásoknak, vállalkozásokat szolgálják. Az ETU pedig azt hangsúlyozta, hogy a szociális párbeszédet erősíteni kell Portugáliában. A szociális megállapodások mint olyan nem léteztek, azért mert eh, a fő szakszervezetet, amely a leginkább képviseli a portugál munkavállalókat, eh, kizárták. Szeretném, hogy eh, erre is kitérjen. És az utolsó kérdésem mindkét vendégünkhöz szól. Igaz-e az, hogy a befektetők, nem bizalmatlanok, bizalmatlanná váltak, és ezért nem voltak hajlandóak befektetni. Ugye a demokráciában a gazdasági hatalom az, amely meghatározza a politikákat, vagy a politikai elit az, amely tárgyal a gazdaság képviselőivel olyan politikákról, amelyek a közérdeket szolgálják. Köszönöm szépen, visszaadom a szót a két meghívott vendégünknek, és szerintem most fordítva válaszoljanak. James Watson következik, és aztán Veronika Nilsson. És azután miután azok, akik jogot formálhatnak arra, hogy itt felszólaljanak, már kimerítették ezt a lehetőséget, ezért lehetőséget biztosítunk másoknak is a felszólalás. A pupa kiszúr már itt van, Watson úr, ön a szó. Uh, thank you very much, Chair. I'll start with the... Köszönöm. Igen, válaszolok erre a kérdésre. Igen, uh, az EKB uh, elnökének a megjegyzéseit támogatom, amiket most a hétvégén mondott. Feltette a kérdést, hogy hogyan lehet a növekedést újra beindítani a jelenlegi környezetben. Erre én két dologgal válaszolnék. Én azt gondolom, hogy az egységes piac különös tekintettel a szolgáltatások területére is ennek a kiterjesztése, valamint az administratív terhek csökkentése, a jobb jogalkotás lenne a két könnyű módja, viszonylag könnyű módja a növekedés beindításának Kitérnék eh, ugyanakkor eh, Lambert úr kérdésére, eh, sajnálatos módon nem tudok arról, hogy a mi költségvetésünk 25% a bankoktól származna, erről nem tudtam, szívesen nézném meg ezeket az adatokat. A bankok nem tartoznak a Business Europe-hoz, kérdezte a képviselő. Nos, a Business Europe tagjai föderációk, és nyilván egyes föderációs tagoknak vannak bank tagjaik is, de a 25%-os adatot én, én kétlem. Az önök volt főtitkára mondta ezt nekem, tehát a Business Europe-tól származik az adat. Nos, ahogy mondtam, azért megnézném én ezeket az adatokat közelebbről mondja Watson úr. Ami a bankokat illeti, nyilvánvaló, hogy a szabályozói környezetnek voltak gyenge pontjai a válság előtt, és nyilván ezzel foglalkoznunk kell. De hát a bankmenedzsmentek is, mondja Lambert úr igen, valóban egyes esetekben e, felelőtlenül hiteleztek a bankok vezetői, és biztos vagyok benne, hogy akár a mi tagjaink között is van olyan bank, amelyik felelőtlenül hitelezett. Ezért akarjuk mindannyian azt, hogy a szabályozói környezetet kiegyensúlyozott módon újra gondoljuk. Egyébként én teljesen egyetértek önnel, és szerintem ezt mondtam a bevezető szövegemben is, hogy a befektetőknek kell viselniük a befektetési, illetve hitelezési döntéseiknek a kockázatát, illetve következményeit. Tehát egy bail-in instrumenttel, egy bail-innel Eh, alapvetően eh, eh, egyetértek, mert a most felvázolódó, vagy most körvonalazódó tervek szerint ugye az történik, hogy megpróbáljuk mentesíteni az adófizetőket, és a befektetők Bélin eszköze révén rájuk terhelődne a kockázat. Én ezzel egyetértek. Emellett egy bankszanálási alap, amelyet a tagjaink, a bankok tőkésítenének fel, ez megint csak támogatantó, tehát egy csomó dologban egyetértünk valójában és eh, lehet, hogy érdemes lesz erről majd eh, akár nekünk eh, beszélgetnünk is egymással. Amíg Igold úr kérdését illeti, mindenre nem tudok válaszolni, mert kevés időm van. Sajnálatos módon Igold úr nem voltam tudatában önnek nem voltam tudatában annak korábban, hogy a törvényeket vagy a jogszabályokat megszekték volna az etuk, ezt mondja. Én erről nem tudtam. Biztos vagyok benne, hogy ez közismert, én nem, nem voltam tudatában. E, nyilvánvalóan a sértések e, e, tekintetében a mi tagjaink is e, úgy gondolkodnak, mint önök. A törvényeket be kell tartani, e, felelősségteljes e, vállalkozásokról van szó, e, be akarják tartani a törvényeket. Ami pedig az egyenlőtlenséget és a jövedelmek elosztását illeti, nos, Azért eh, van ekkora eh, egyenlőtlenség, mert ilyen nagy a munkanélküliség, a Business Europe pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan reformokat hajtassunk végre, amelyek hozzájárulnak a munkanélküliség csökkentéséhez, különösen a fiatalok munkába állításához, és eh, mi magunk is indítottunk ilyen kezdeményezéseket, azt gondoljuk, hogy ezzel lehetne a, csökkenteni az egyenlőtlenségeket. Túl, túl egyszerű, nem kapja meg a szót, mondja az elnök az ekonban általában adunk lehetőséget faluapra, hogyha nem válaszolnak a kérdésre. Csak akkor, amikor van időnk, mondja az elnök, most pedig nincs időnk, Veronika Nilssonnak adom meg a szót, de mielőtt megadnám a szót neki, örülök neki, hogy a Business Europe eljött hozzánk, és örül, a kollektív tárgyalásokat Görögországban rosszul vitte a, a, tor, a trojka, erről e, az ILO e, már hozott egy e, döntést, tehát ilyen, ilyen határozat van. Veroniknak adom meg a szót, köszönöm. Általában általában nem értünk egyet egymással, ő egyébként a fellendüléssel kapcsolatban óvatosabban szokott fogalmazni. A bizottság azt szokta ugyanis mondani, hogy minden problémának vége és minden nagyszerű, miközben előfordulhat egy japán szenárió, amely deflációval jár. Sok közgazdász mondja azt, hogy ez lehetőség, sajnálatos módon. Most, amikor a fellendülés elkezdődött, és talán elindultak a dolgok, én ezt mondják, de én abban sem vagyok biztos, hogy, hogy a bankunió működni fog-e, illetve hogy a bankválság megoldódott-e. Tehát azért vannak még kockázatok, ezt eh, hangsúlyoznám. Eh, először is eh, a megszorításokkal fel kell hagynunk. Sajnálatos módon a megszorítások folytatódnak, nem annyira durván, mint korábban. Nyilván felpuhultak a megszorítások, de még mindig vannak megszorítások, és szerintem ezt abba kéne hagyni, növekedésre és keresletre van szükség a gazdaságban, már pedig pont ez nincs. Mindig a növekedésről beszélünk, amikor a növekedésről beszélünk, akkor nagyon alacsony a növekedés. Ilyen alacsony szintű növekedés, ha ez a fenntartható szint, ez soha nem fogja a foglalkoztatást, foglalkoztatottságot növelni. A gazdaságba tehát eh, beruházni kellene, nem tudom, önök látták ezt a dokumentumot, amit a, mi fogadtunk el tavaly, gyakorlatilag a beruházásokról szól, hogyan lehet ösztönözni a befektetéseket, ez számítások vannak mögötte, a GDP 2%-ára rugó beruházásokra van szükség ahhoz, hogy beinduljon a munkahelyteremtés is, ez lenne a mi megoldásunk a válságra emellett arra reagálva, amit James mondott, ami az adminisztratív terheket illeti szerinte itt könnyen lehet lépni. Sajnálatos módon az adminisztratív terhek elleni fellépés az gyakran a, munkáltatói, a munkavállalói jogok elleni fellépést jelenti a gyakorlatban. Láttuk a múltkor is, vagy a közelmúltban is, olyan javaslatokat vont vissza az Európai Bizottság, amelyek a munkahelyi egészségvédelemmel foglalkoznak, a szociális partnerek, E, szektorális megállapodása például a fodrászágazatban nem került a tanács e, asztalára, mert e, visszavonták, és gyakorlatilag ezt egy nem is hivatalos formában tudjuk meg, vagy nem úgy tájékoztatnak bennünket erről. Én sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság nem tartja tiszteletben a munkáltatók, a munkavállalók jogait, ami a szerződést illeti. E, ezzel kapcsolatban én már megjegyeztem, hogy az Európai Parlament felléphet jogilag az EKB és az Európai Bizottság ellen, mert nem tartják be a munkavállalók jogait, és nem veszik figyelembe azokat, és nem tartják be a jogszabályokat, és az sem igaz már, hogy az Európai Bizottság a e, szerződések őre. E, a mi anyagainkban van e, néhány ajánlás, a memorandum of understandingeket szerintünk felül kell vizsgálni, oly módon, hogy a szociális partnerek nagyobb szerepet kapjanak. Emellett a jövőbeni intézkedéseket át kell világítani, az szerint, hogy azok megfelelnek-e az alapvető szociális jogoknak, illetve összeegyeztethetőek-e azokkal. Az Európai Parlamentnek itt juthat szerep, meghallgatásokra van szükség nyilván, amikor ezek a kigazítási programok megfogalmazódnak, és azt is szeretnénk, hogyha a foglalkoztatási főigazgatóság készítene egy jelentést, amelyben megpróbálják feltárni azokat a jogsértéseket, amelyek a közelmúltban történtek. Van még emellett néhány más javaslatunk is, viszont lejárt az időm. Azt szeretném, hogy mindenki vigye magával a jelentését és olvas, a jelentésünket és olvassa el otthon. Köszönöm. Most pedig akkor következő, a többi kérdés következik. Pupakis úr, és aztán Pagyi úr. Kérdez. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές ε, ταυτίστηκαν με τα... Az igazság az, hogy a Trojka által alkalmazott politikának az volt a célja, hogy egyfelől szanálják a gazdaságot, másfelől pedig leértékeljék a helyzetet. Ez nagyon súlyos, drasztikus intézkedéseket tartalmazott, és ennek a következménye is drasztikusak voltak. Ugye a nyugdíjak, a bérek értéke csökkent. Mielőtt ide jöttem volna, még ugye azt is hallhattuk, hogy a nemzetközi munkaügyi szervezet egyezményeit is tiszteletben kell tartani, hogyha a szegénység állandóan terjed, és hogyha a szociális juttatásokat mindig lefaragják, a foglalkoztatás szintje is csökken, akkor a szociális kohéziónak a kárára megy. Ez a társadalomban már pedig szociális párbeszéd nélkül egyébként így hajtották végre ezen intézkedéseket, és ez azt is jelenti, hogy elfordultunk a Lisszaboni szerződéstől. Vannak szociális céljaink az EU 2020-as stratégia keretében is, de kénytelenek vagyok megállapítani, hogy most a recesszió keretében 25%-os a munkanélküliség, aztán ugye itt vannak ezek a költségvetési multiplikátorok is. Azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag 30%-hoz közelít a munkanélküliségi ráta. Kérdezem én tehát, hogy nincs egy olyan európai megoldás, amely demokratikus tapasztalatokra és szolidaritásra támaszkodna. Persze az európai jogot teljes mértékben tiszteletben kell tartani. És szeretném tudni, hogy a trojka intézkedéseinek milyen kihatása lesz a szociális párbeszéd eredményességére a különböző tagállamokban. Iszaja. Köszönöm, Válc úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden Szeretnék még két-három mondatot hozzátenni ahhoz, amit Nyok kollega is mondott, ott már Karász jelentése kapcsán. Azt hiszem nem volt korrekt arra utalni, hogy nem tudott eljönni, ez végül is mindenkivel előfordulhat, és ez nem egyfajta taktika, már pedig erre támaszkodni ezt nem tartom helytállónak. Azt hiszem, hogy itt kellő számban eljöttünk ma, amiből láthatom, mennyire komolyan vesszük ezt a meghallgatást, úgyhogy ez egy övön aluli megállapítás volt. Szeretnék kitérni még egy-két dologra, volna egy megjegyzésem és egy kérdésem. Egyfelől emlékeztetnék arra, hogy a döntések nem kizárólag és nem mindig a trojka kezében voltak, hanem tudomásom szerint az, az eurócsoport volt az, amely közösen meghozta ezen döntéseket. A Trojka és az eurócsoport voltak azok, amelyekben egyébként a tagállamok is jelen vannak. Úgyhogy problematikusnak tartom, ha egy olyan úton indulunk el, amelynek az a célja, hogy a trojkát bűnbakká tegyük. Emlékezhetünk arra, hogy egyes tagállamok az elmúlt években az államcsőd szélén álltak, és az ESM, valamint számos egyéb támogatási csomag nélkül, a trójka nélkül is gyakorlatilag ellettek, elveszettek lettek volna. És mivel a mai meghallgatás a szociális partnerek bevonásával zajlik, emlékeztetnék arra, hogy a szociális partnerek minden egyes szerződés gyakorlatilag elsöpörte volna egy ilyen államcsőd. Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy a jövőre nézve a szociális partnerek szerepe a termelékenység növekedés, növeked, növelése érdekében azt kell, hogy megcélozza, hogy kollektív szerződéseket kössenek meg. Nem szabad, hogy engedjük azt, hogy elharapodzanak a gazdasági egyenlőtlenségek. El kell kerülnünk az ilyesmit a jövőben, mert ezek válságot idézhetnek elő. Köszönöm. Többen is kérték még a szót, és én nekem is lenne néhány kérdésem. Vannak-e még mások, akik hozzá kívánnak szólni a mostani vitához? Ha nincsenek, akkor most következik illetve hogy először ebbre az elmúlt hat kérdésre adunk választ, visszaadjuk a szót a szakértőinknek, és aztán a jelentéstevőknek, árnyékjelentéstevőknek adjuk még vissza a szót egy utolsó kérdésfelelet válaszra. Sven Gigolt kérte még egyszer a szót, és aztán Kájó úr következik. Fária szájá következik. A kérdésem a következő. Hogyan néznek ki a KKV-k ebben a helyzetben, ezekben az országokban, ahol a legtöbbet szenvedtek a gazdasági válság következtében? Tudjuk, hogy a KKV-k tulajdonképpen olyan cégek, amelyek leginkább a legtöbb munkahelyet teremtik, és a legtöbb adót fizetik be, és igazából profitjaikat, profitjaikat nem igazán viszik ki az országból adott paradicsomokba. Az employment szakbizottságban volt egy meghallgatásunk, ahol azt hallhattuk, hogy Portugáliában hatalmas számú KKV ment tönkre. Nem tudom, hogy önök hogyan látják a helyzetet, vajon lehet-e arra lehetőséget látnak-e arra, hogy a KKV-k hosszú távon újra megizmosodjanak. Sajnos most ugye nagyon sok KKV tönkrement már, de hosszú távon mégiscsak a gazdaság gerincét a kkv kell, hogy alkossák, hiszen ők azok, akik a legtöbb munkahelyet teremtik, de hát most nincsenek, már nem léteznek. Tehát nem tudom, hogy nem kellene-e rájuk jobban odafigyelni akkor, amikor a válságból való kilábalásról beszélünk, mert természetesen nagyon fontos az, hogy a munkavállalók jogairól beszéljünk, de hogyha nincsenek cégek, akik alkalmazzák őket, akkor miről beszélünk egyáltalán? Hogyha nincsenek munkahelyek, akkor az emberek nem fognak munkát találni. Tehát ezért gondolom azt, hogy központi szerephez jutnak a KKV-k ebben a vitában. Köszönöm szépen, Sven Gigold következik. Nagyon röviden. A kérdésem a Business Europe-hoz szólt a jogsértésekről Amennyiben jól értettem, az Etuk azt mondta, hogy volt egy, kö, egy öm, kollektív tárgyalás és hogy ebben nagyon csökkentek a szint, a védelmi szintek. Most itt nem csak a trojkáról van szó, hanem a tagállamokról is, és az adott államokról, amelyek reformokat kívánnak végrehajtani. De a mi feladatunk itt az, hogy az LKB-t, de főként az Európai Bizottságot és azoknak a szerepét ellenőrizzük, már pedig ők hozzájárultak ahhoz, hogy jogsértések történjenek nagy valószínűséggel. Főként a kollektív szerződések tárgyalásába való beleszólásra gondolok, hiszen ez egy független folyamat kellene, hogy legyen. Amennyiben ön erről most nem tud ebben a formában szólni, akkor kérem, hogy privát formában keressen meg engem, hiszen itt a szociális partnerek függetlenségéről van szó, és nagyon érdekel engem ez, hogy mit gondol ön erről. Diago Fejo, köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani a két vendégünk jelenlétéért. Különböző és nagyon érdekes nézőpontokat ismertettek, független attól, hogy bizonyos kérdésekben nem értünk egyet. Először is azt szeretném tudni, hogy a trojka egy sürgősségi megoldásként született olyan sürgős és súlyos helyzetek orvoslására, amely bizonyos országokban felmerült, országokban, amelyek nem voltak képesek az alapvető feladataiknak eleget tenni. Van-e valamilyen tanulmány arra vonatkozóan, hogy melyek a szociális hatásai és gazdasági hatásai annak a helyzetnek, hogyha nem találtunk volna rá erre a megoldásra? Hogyan alakult volna a helyzet Európában, hogyha nem találtuk volna ezt a megoldást? Tehát ez egy konkrét kérdés lenne mindkét vendég irányába. Ami a szakszervezetek képviselőit illeti, szeretném tudni, hogy a szociális megállapodásoknak milyen jelentőséget tulajdonít. A Trojka által támogatott országokra gondolok, ugye Portugáliában a kormány ezen szociális megállapodásokat nagyon nagyra értékeli, és nagyon nagy jelentőséget tulajdonított neki, és egyébként ez a társadalomban a megbékélést is elősegítette. A Business Europe képviselőjéhez pedig a következőt, következő kérdést intézném a bizalom kezd helyre állni olyan országokban, amelyeket támogatási programmal segítettek ki, viszont hazámban ez nem felel meg a valóságnak. Most növekedés tapasztalható, ha növekedés tapasztalható hazámban, illetve bizalom a KKV irányba, szeretném tudni, hogy ön hogy látja ezt a helyzetet. Nekem három kérdésem lenne a vendégeinkhez. Az első kérdésem a következő. A trojkát főként a különböző országok gazdasági ismerete miatt, vagy szakértelme miatt hívták bizonyos országokba, de az Európai Unióban egyesek kételkedtek ebben az úgymond szakértelemben. De egyébként ezt az ILO-ról is sokan elmondták már, ugyanis az ILO konvenciók jelentik ma a az európai szociális jogok alapját. De ugyanakkor, tehát nem tudjuk, hogy a trojkának most tényleg megvan ez a szakértelme, vagy nincs. Az önök véleménye mi erről? És hát ugye sokszor itt ez egy politikai kérdés, folytatnunk kell a trojkában való gondolkodást, de ugye itt az, az ilóval kapcsolatban ugyanezt el tudjuk mondani. Második kérdésem. Vannak olyan reformok, bizonyos országokban jól működnek a reformok, máshol viszont a reform lényegét képezi a szociális párbeszéd. A franciák sokszor úgy gondolják, hogy akkor működik a rendszer, hogyha a reformokkal egyetértenek a szociális partnerek is hiszen a szociális párbeszéd rendkívül fontos a strukturális reformok előkészítésekor, és nem tudom, hogy a trojkát nem öm, dicsérte volna-e az, hogyha ilyen módon jár el, hiszen ez az országok valós modernizációjához járult volna hozzá. Nagyon sok szép szót hallunk a szociális párbeszédről, európai szinten is. De nem tudom, hogy nem látnak-e itt egy radikális ellentmondást arról, hogy mennyire fontos a az európai szintű ö, szociális párbeszéd, és ugyanakkor azon valóság között, amely azokban az országokban mutatkozott, ahol a trojka közbe lépett. Itt nem csak Európáról beszélünk, hanem azokról az alapkonvenciókról is, amelyek az ILO-ban fogalmazódtak meg. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban a Business Europe-nak mi a véleménye, Ki az, aki erre reagálni kíván? Erre a kérdésre, Watson úr. Okay, um, thanks a lot. I'll, I'll pick up on the... Köszönöm szépen. A jogsértésekkel kapcsolatos kérdésre térnék ki először, ha megengedik. Kicsit vonakodtam, el kell ismerjem, hiszen nem az én teljes, nem az én hatáskörömbe tartozik, de Gigold úr nyilván konstatálta, hogy volnak jogsértések, és ezzel kapcsolatban vádakat fogalmazott meg, úgyhogy találom, talán nem volt annyira megalapozatlan a vonakodásom. A vállalatok természetesen a jog tisztelet, jogot tiszteletben tartják, de ön persze jogosult arra, hogy a Business Europe-tól egy teljes körű választ kapjon, úgyhogy erre nagyon szívesen visszatérünk majd. A többi, kérdés, ill, többi kérdést illetően hangsúlyozta a szociális párbeszéd fontosságát általánosságban, és a trojka tapasztalata is ezt igazolja, és nagyon jogos észrevételek hangzottak el azzal kapcsolatban is, hogy a makrogazdasági egyensúly hiányt orvosolni kell továbbá. A KKV-k szerepével kapcsolatban is nagyon jó megállapításokat hallhattunk. Igen, fellendülés lesz Európában, és a KKV-knak ebben komoly szerep jut, de az összes vállalkozás, bármilyen méretű is legyen, ebben szerepet kell, hogy kapjon a finanszírozáshoz, persze hozzá kell segítenünk a vállalatokat, és jelen pillanatban számos KKV küzdködik, mert nem jut hozzá ehhez a finanszírozáshoz, de konstruktívan kell megoldanunk ezt a finanszírozási problémát együtt. És ezzel áttérnék arra a kérdésre, amely ugye az EU gazdaságára vonatkozott általánosan. Igen, szerintem is a bizalom növekszik, de ugye ott van a KKV-k finanszírozásának problémája, ugye az alagútból még nem értünk ki, úgyhogy nem elégedhetünk még meg, és nem dőlhetünk hátra fenn kell tartanunk a reformok sebességét. Mi történt volna, ha a trojka nem lépett volna közbe? Nos, úgy gondolom, ez egy olyan kérdés, amely ha megnézzük, hogy amikor írtjuk ezt a jelentést, ez nem hátsó gondolatként kell, hogy jelen legyen, hanem az előtérben kell szem előtt tartanunk ezt a kérdést. Nagyon nehéz ez az időszak, valóban ebben mindannyian egyetértünk, a foglalkoztatás szintje messze nem éri el a kívánt szintet, de el kell gondolkoznunk azon, hogy mi történt volna, ha a trojka nem avatkozott volna közbe. Köszönöm. Um, Veronika Nilsson. Veronika Nilsson, köszönöm szépen. Jó néhány észrevétel, azt hiszem, hogy összhangban volt azzal, hogy nehéz helyzetben avatkozott be a trojka, számos ország a csőd szélén állt, amely az egyetértési megállapodások közül jó néhányat olvastam, és abban kitérnek olyan kérdésekre, mint a privatizáció, nagyobb fokú privatizációt, liberalizációt kívánnak ezen országok esetében, például a Ciprus esetében nagyon részletesen kitérnek az egészségügyben dolgozók munka idejének szabályozására, Kérdés, hogy a trojkának miért kellene beavatkoznia abba, hogy az egészségügyben dolgozók munkaideje milyen? Nos, azt hiszem, hogy ez sok mindent elárul erről a helyzetről amikor azt mondjuk, hogy megelőzte az állam csődöt ezekben az országokban, hát lehet, hogy egyéb intézkedések hasznosabbak lettek volna, mint azok, amelyeket végül meghoztak. Balc úr, a szociális partnerek részt vegyenek-e a kollektív tárgyalásokban. Igen, csak a probléma az, hogy ezt nem tehetik már meg Görögországban. A szociális partnerek nem tehetik ezt meg. Az ILO sok mindent tett, számos műhelyt szervezett a válság sújtotta országokban, például Aténban is. Azt hiszem, hogy egy államtitkár volt, aki olyas valamit nyilatkozott, hogy a jövőben a kollektív tárgyalás az innovációról kell, hogy szóljon, nem a munka körülményekről. De hát a szakszervezetek ezzel foglalkoznának, csak éppen nem tetik meg. Ez az egész dolognak a problémája, hogy a trojka megakadályoz bennünket abban, hogy a kollektív tárgyalásokban részt vegyünk, és ezen akarunk változtatni. Aztán a KKV-k helyzete. Valóban egyfelől ugye eltérőek, de aggasztó azért a helyzet, hiszen az elmúlt években nagyon sok hangsúlyt helyeztek arra, hogy mennyire eltérőek a KKV-k, ők teremtik a munkahelyeket, nem is kellenek már szabályok számukra. Ezzel kapcsolatban született egy tanácsi határozat néhány éve, amelynek értelmében a jövőbeli szabályozások alól kivonják a mikrovállalatokat, most pedig a jogalkotónak kell indokolni azt, hogy miért vonjuk be őket, már pedig szerintem nem ez a megfelelő módszer. És tanulmányok is alátámasztják, hogy kis vállalatok azért annyira nem sok munkahelyet teremtenek, tehát kicsit körültekintőbbek kell legyünk, amikor arról beszélünk, hogy milyen különbségek vannak a vállalatok között, és milyen sok védelmet kell biztosítani a KKV-knek. Aztán az ILO helyzete valóban rendkívül fontos, be kell vonni őket ebbe, hiszen itt a munkastandardok fenntartásáról beszélünk. Ott pedig nagyon sok szakértelem van, és ez fontos lehet segítségünkre lehet. És talán még egy megjegyzés, Berez asszony említette a nemzet és az európai szint közti ellentmondást, én ezt annyira nem látom, hiszen a bizottság védi a szociális párbeszédet európai szinten, tehát itt a nemzet és az európai szint szerencsére kéz a kézben halad, és ezen kell változtatnunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a két meghívott vendégnek a hozzájárulását és ezt a mai meghallgatást, amelyet az EKON és a Foglalkoztatási Szakbizottság közösen szerveztek, hiszen úgy gondoljuk, hogy munkákban ez a két kérdéskör összekapcsolódik, hiszen a parlamentnek látnia kell és értékelnie kell azt, hogy hogyan működik a trojka, és úgy gondoljuk, hogy a szociális párbeszéd mindenképpen fontos része ennek a folyamatnak a gazdasági és szociális kormányzás szempontjából. Most azt szeretném javasolni, hogy a három jelentéstevő esetleg két-két percben vonja le a következtetéseket a mai meghallgatásból, és kérem, hogy konklúziókat fogalmazzon meg, legalábbis idéglenes szinten, mielőtt még a végső jelentés megszületik. Azt szeretném kérni, hogy az ECON szakbizottság nevében két-két és fél percben szólaljanak fel a jelentéstevők. Köszönöm szépen, Pervas! Nem fogok tovább polemizálni, minden esetre nagyon örülök annak, hogy ez a mai meghallgatás egyáltalán megvalósulhatott, és hogy az EMPL fontosnak tartja ezeket a kérdéseket láthattuk azt, hogy a szociális partnerek egyáltalán nem értenek egyet azon politikákkal, amelyeket a pénzügyi támogatás fejében bevezettetnek rájuk, kényszerítenek bizonyos országokban. És az is igaz, hogy az eladósodási ráta sokkal magasabb lett bizonyos országokban, mint amilyen korábban volt a az említett országokban. Ami Watson urat illeti, hát nagyon sajnálom azt, hogy nem válaszol teljes mértékben a költségvetési multiplikátorokkal kapcsolatban feltett kérdésemre, és nagyon sajnálom azt is, hogy nincsenek igazi számok, igazi adatok az ő birtokában, és hogy nem is válaszolt igazából a kérdésemre, hogy milyen tanulmányokra alapozzák önök a számításaikat, kalkulációikat, Szerintem a korrelációk mind a két irányba működnek, tehát ahol magas a munkanélküliség, ott magas a munkaerő, vagy a munkabérek szintje is. Tehát most nem tudom, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, minden esetre hát egy recessziós hatásról beszélhetünk, de ne beszéljünk most erről többet. Tehát egyértelmű, hogy nem értünk egyet. Minden esetre a jövőben, hogyha ilyen támogatási programok az Unióban megvalósulnak, reméljük, hogy a trojkát végre nem fogjuk látni, mert hogy semmiféle jogalapja nincsen ennek a fejleménynek. Jó lenne, hogyha demokratikusabb lenne az egész rendszer, a nagyobb demokrácia a parlament, az Európai Parlament fontosabb szerephez jutását is jelenti. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Ismételten Karasz úr nevében szeretnék elnézést kérni azért, mert nem tudott eljönni ma, és röviden szeretném hangsúlyozni, hogy senki sem kételkedik abban, hogy a szociális partnerek fokozottabb bevonása, egy jelentősebb szociális párbeszéd semmilyen negatív hatást nem vált ki, hanem éppen ellenkezőleg és végezetül el kell ismerjük, igaz, ahogyan elhangzott itt, hogy a KKV-k valószínűleg ők voltak azok, akik leginkább kárvalótjai voltak ennek a válságnak, de ez nem minden. A KKV-k ők azok, akik a gazdasági fellendülés főszereplői is lesznek. Erre vannak ítélve, ők lesznek a főszereplői a fellendülésnek, ez nagyon fontos hangsúlyozni, ezt mindenképpen szem előtt kell tartanunk, és még szeretném megköszönni mindenkinek az együttműködését ebben a rendkívül érdekes eszmecserében. Köszönöm, elnök asszony! Euh, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy két dolog van terítéken, ez nem vitás, senki sem vitatja a támogatási programokat a nehézségekbe jutott országok esetében. A feltételek ugye ott vannak, és azzal sincs semmilyen probléma, hogy egyetérthetünk abban, hogy gazdasági és szociális értelemben súlyosak és drámaiak voltak a következmények. Vitásabb az, hogy meg tudunk-e állapodni abban, egyet tudunk érteni abban, hogy mi történt volna, ha nem lett volna a trojka, és mi történik a jövőben. hogy ott vannak az adatok, ez egy dolog, de itt már átlépünk a hitek, a jövendőlések szinterére, ez pedig nem a foglalkoztatási szakbizottság hatáskörébe tartozik. Mi a gazdasági és szociális hatások vizsgálatát tűztük ki célul, és megpróbálunk egy kis reményt felmutatni, ezen öt válság sújtotta év után. Ebben a tekintetben pedig, ha már egyetértünk abban, hogy egy új korszak fog kezdődni, ha úgy tűnik, hogy a legsúlyosabb gazdasági egyensúlytalanságokat megoldottuk, akkor most a fellendülésre kell a hangsúlyt helyeznünk, ugye a foglalkoztatásra, a hitelezésre, a gazdasági egyenlőtlenségeket kell orvosolnunk, rendeznünk kell tehát a helyzetet, és a jövő a célunk, az a célunk, hogy egy olyan nemzedékünk legyen, amelyet most a válság tönkretett, és ez, ha nem valósítjuk meg, akkor nem lesz lehetőség arra, hogy az észak és a déli országok között bezáródjon ez a jelenlegi űr. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek ide. Fontos ebben a folyamatban megvizsgálni a trojka tevékenységének eredményeit. Nyilván minden eh, szakbizottságunk, mindkét szakbizottságunk most eh, folytatja majd a munkáját, és levonja azokat a következtetéseket, amelyeket le kell vonni ebből a meghallgatásból. Legyen az az ECON számára fontos tanulság, vagy a Foglalkoztatási Bizottság számára fontos tanulság, és aztán majd plenárisra visszük ezt a jelentést. Ezzel ez a közös tanácskozás most véget ért és eh, átadjuk a teret a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak, akik folytatják az ülésüket. Köszönöm.